Okay, colleagues, if everybody... Rendben, kollégák, ha mindenki itt van a teremben ismét. Látom, hogy Roméva úrnak a pólóján a felirat illeszkedik a következő napi rendi pontunkhoz. Úgyhogy akkor át is térünk az utolsó napi rendi pontunkra. Néhány perces késésben vagyunk, ez az akta megállapodás témájával foglalkozik. A múlt héten az adatvédelmi biztos kiadta a második véleményét ezzel kapcsolatban, és az adatvédelmi rendelkezésekről szólt ez a vélemény, úgyhogy meghallgatjuk Butarelli urat az adatvédelmi hatóságtól, de még ezt megelőzően szeretném az előadót megkérni, hogy röviden egy percben tájékoztasson bennünket az eljárásról. Drucasz úr, Köszönöm szépen, elnök hogy nagyon röviden, hiszen tudják, hogy az INTA bizottságban követett eljárástól függünk, és az INTA az utolsó percben egy elég szoros menetrendet hagyott jóvá. Beszéltünk az INTA bizottsággal, azt kértük tőlük, hogy egy picit többet, több időt biztosítsanak, hogy mi is a lehető legjobban felkészüljünk, és az INTA amellett döntött, hogy néhány héttel elhalasztja a szavazást. Ez azt jelenti, hogy az új LIBE menetrend is változik, és a következőképpen alakul. A véleménytervezet ismertetésére május 8-án kerül sor, de tájékoztatnám önöket arról, hogy a véleménytervezet már május 3-a körül rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy nekünk is elég szoros lesz a menetrendünk. A módosítók előterjesztésének határideje május 9-e lenne. Egy pillanat, egy pillanat. Az a célunk, hogy az összes nyelvi változatot el tudjuk készítetni a módosítókról, vagy ha megállapodunk abban, hogy alapként az angol dokumentumot vesszük, akkor a határidő lehet május 11 vagy 14. Elnézést kell kérjek ezért, engem sem boldogít ez a megoldás, de ahogyan elmondtam már, az INTA által követett eljárástól függünk mi is, és tudják, hogy az INTA az utolsó pillanatban hozta meg ezt a döntését, arra vonatkozóan, hogy nem viszik az ügyet az Európai Bíróság elé, és egy nagyon gyors eljárást akarnak az Európai Parlamentben. Úgyhogy a határidők, amelyeket az INTA javasolt, ezek még kevesebb időt biztosítottak volna, és sikerült meggyőznünk őket arról, hogy néhány hétre ezt halasszák el, úgyhogy egy kicsit több mozgásterünk van így, egy kicsit több időnk, de sajnos még így is nagyon szoros ez az ütemterv számunkra is. A szavazás itt a bizottságunkban május 30-án vagy 31-én lenne, és a titkárság az imént tájékoztatott arról, hogy azt tervezzük, hogy egy workshopot is tartunk a Libe Bizottságban, méghozzá május 9 és 30 között. A jövő hét elején a titkárság már a pontos dátumokat is közölni tudja velünk. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy én sem, vagyok boldog, én sem vagyok boldog emiatt, amiatt, hogy ilyen szoros a menetrend, de nem a mi kezünkben van ez a döntés. Elnök, buzutilul eljárásbeli kérdése van, vagy felvetése? Igen, határozottan fenntartásomat kívánom bejelenteni az ilyenfajta menetrendel kapcsolatban, elnök asszony, mert egy napos időkeret ahhoz, hogy módosítókat előterjesszünk egy ilyen nagyon fontos témában, amely egyébként egy 36-os cikkhez kötődő téma, ez egész egyszerűen nem elegendő úgyhogy át kell alakítanunk az egész menetrendet. Emlékezzenek arra, hogy a koordinátorok, nem tudom, hogy ön ott volt-e, megállapodtunk abban, hogy több időt kérünk. Úgy tűnik, hogy ezt a plusz időt biztosították számunkra, és természetesen a módosító kidolgozásához is kellő időre van szükségünk, máskülönben szavazunk egy olyan jelentésről, amely az előadó jelentése, anélkül, hogy a képviselőknek megadnák a lehetőséget arra, hogy előterjesszék a módosítóikat. Tehát tényleg arra kérném, hogy változtassuk meg ezt a menetrendet, hogy megfelelő időt adjunk a képviselőknek, hogy előterjesszék a módosítóikat. Elnök, úgy látom, hogy mások is szót kérnek, de azt hiszem, hogy csak a koordinátoroknak adom meg a szót, hogy az eljárásról szóljanak, aztán pedig áttérünk a dolog lényegére. Ha jól értettem, nem egy nap, hanem három nap áll rendelkezésre. A jelentés tervezetet ugye harmadikán ismertetik. Nem, mondja az előadó. Hivatalosan egy véleménytervezetet nyolcadikán fogják ismertetni, de rendelkezésre áll már harmadikán, május harmadikán. Nyilván ugye azon is múlik ez, hogy az összes nyelvi fordítás meg lesz-e, meg tudunk állapodni abban, hogy az angol változattal dolgozunk, hogy ezt vegyük első alap kiindulópontként. Nem vagyok én sem boldog emiatt, de tanulmányoztuk az összes lehetőséget, és higgyék el, hogy egyáltalán nem volt könnyű meggyőzni az intát arról, hogy legalább ezt a néhány hetet még biztosítsa számunkra. Kérném a megértésüket még egyszer az angol nyelvű dokumentum május harmadikára meg lesz. Ez a célunk, erre törekszünk, hivatalosan pedig 8-án, május 8-án lesz bemutatva. Egy hozzászólást tudunk csak biztosítani a liberálisok koordinátorának, és aztán az összes többi hozzászólást Butarelli úr felszólalása után vesszük. Weber asszony, egy kérdésem volna, még mielőtt döntenénk, tisztáznom kell valamit. Általában, amikor egy nemzetközi megállapodásról van szó, amely esetében a parlament csak igent vagy nemet mondhat, a vélemény csak azzal az ajánlással érkezik hozzánk, hogy mellette vagy ellene szavazzunk. Kérem, Simon, engedje meg, hogy feltegyem a kérdést. Az előadó ezt követi majd ezt az eljárást, vagy az ő jelentése tartalmaz majd különböző cikkeket? Mert meg kell értenünk ugye azt is, hogy mégis miről szólnak majd a módosító indítványok. Nem az indoklásról fogunk nyilván módosítókat előterjeszteni, hanem az ajánlásról. Elnök, ha jól értettem, akkor ez inkább egy állásfoglalás szerű jelentés lesz, nem pedig egy ajánlás fajta, hiszen a 36-os cikk alapján járunk el. Tehát fontos, hogy leszögezzük, hogy összeegyeztethető ez az alapvető jogokkal. Azt javaslom, hogy miután ezt a kérdést sikerült tisztázni, az eljárással kapcsolatos további vita pontokat majd a koordinátorok egyeztetik. Buzutil úr eljárásbeli kérdésről kíván szólni? Igen, pontosan, mert emlékeztetnék a mindenkit arra, hogy a május 3-a Türkisz hétre esik, tehát a kollégáknak nincs is lehetőségük arra, hogy összeüljenek, megvitassák a módosítókat, május 9-e pedig, ha az én naptárom legalábbis pontos, akkor egy parlamenti munkaszüneti nap. Tehát hivatalosan nem is tudunk ugye munkaszüneti napon előterjeszteni módosítókat, a naptáromon ez pirossal van bejelölve. Elnök, a koordinátorok ezt megdönt, megvitathatják, hiszen nem tudunk így erről dönteni. Elnök, azt javaslom, hogy a jelenlevő koordinátorok még 5 percig maradjanak itt, 12 óra 30 után, hogy akkor most végül a tartalmat is megvitathassuk, és az eljárásbeli kérdéseket majd 12.30 után vesszük, és akkor ezt gyorsan lezavarhatjuk. Most pedig Butarelli urat kérném meg, aki ugye meghallgatta az eljárásbeli nehézségeinket, hogy ismertesse velünk az adatvédelmi biztos véleményét. Uh, thank you for... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy ismertethetem önökkel az Európai Adatvédelmi Biztosnak az aktával kapcsolatos második véleményét. Ezt uh, kedden hagytuk jóvá, és uh, így, elég, így egészítjük ki a 2010. februári véleményt amikor a tárgyalások a szerződő felek között még folytak. Hogy miért fogadtunk el egy második szakvéleményt az aktáról? Nos, azért, mert tisztában vagyunk azzal, hogy milyen aggályokat hangoztattak az elmúlt hónapok során. Szükségesnek ítéltük meg azt, hogy egy saját kezdeményezésű véleményt adjunk ki, egy második értékelést, hogy így behatóbban elemezzük a megállapodás végleges szövegét. Ez most az adatvédelmi kérdésekre és a magánélethez való jogra is kitér. Tehát kérem, vegyék figyelembe, hogy a korábbi véleményre épül ez a vélemény, és eddig indokolt bírósági ügyekre, Bonnier ügyre is épül ez, amely ugye április 19-i kertezésű. Tehát a célunk az, hogy elemezzük a különböző jogi rendelkezéseket, amelyek a megállapodásban szerepelnek. Természetesen az elemzésünkben különösen arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mi történik eh, a szellemi tulajdonjogi kérdésekkel. Ez eh, ugye tudják, hogy egy olyan terület, amely a legtöbb aggályt vet fel az egyéni szabadságjog szempontjából. Röviden négy alapvető következtetésre jutottunk. Ezek a következőek. Először is van két rendelkezés a 27.3 és a 27.4-es, amelyek a véleményünk szerint úgy tűnik, hogy lehetőséget nyitnak a szerződő felek számára olyan intézkedések meghozatalára, amelyek az internet felhasználókat monitorozzák, így ártatlan személyeket is. Ez pedig egy aránytalan intézkedés, és sérti az Európai Uniós joganyagot. Másodszorban az önkéntes végrehajtási együttműködési intézkedések, amelyek ugyanebben a 27.3-as cikkben szerepelnek, ezek szintén lehetővé tehetik az internet szolgáltatók számára az adatfeldolgozást, ez pedig túlmegy azon, amit jelen pillanatban az Európai Unióban a jogszabályok lehetővé tesznek. Véleményünk szerint nem egyértelműen világos az, hogy az akta digitális fejezete pusztán az IP jogok messze menő sértését jelenti-e, vagy egyéni internet felhasználókra is vonatkozik ez, akik személyes célból járnak el, nem pedig nyerességre kívánnak szert tenni. Az akta nem tartalmaz kellő védzáradékokat, biztosítékokat a nem megfelelő végrehajtási intézkedésekkel szemben, kellő szavat igazolás, kellő biztosítékok sincsenek a tisztességes eljárással kapcsolatban, és nem ismerik el megfelelően az magánélethez és az adatok védelmihez való jogot sem. Hogy hogyan jutottunk egy ilyen következtetésre? Nos, úgy gondoltuk, hogy a végrehajtással kapcsolatos rendelkezések nagyon pontatlanok, homályosak, és a megállapodás egyértelműen kellene, hogy fogalmazzon az olyan esetekről, amikor az interneten sérülnek a szellemi tulajdonjogok. Ez eltérő értelmezést tesz lehetővé, és azt, hogy különböző végrehajtási intézkedések szülessenek, amelyeknek a mellékhatása is lehetnek egyébként az egyéni jogokra nézve. A 27.3 és a 27.4-es cikkek lehetővé tennék az internet felhasználók monitorozását, hogy felderítsék a jogsértéseket, amelyekre az interneten kerül sor, de az ilyen jogsértések megelőzését is szem előtt tartják. Az ilyen monitorozás lehetővé tenni a felhasználók magatartását is, az elektronikus távközlési információcserét, a különböző fájlcseréket, nem csak a peer-to-peer, -peer, hálózatokon keresztül, hanem azt is, hogyha tartalmakat töltenek le az internetről, beleértve az e-maileket is. Ez pedig azt jelenti, hogy összegyűjtik az ilyen jogsértésekre vonatkozó adatokat, és beazonosíthatják a az internetes szolgáltatók által megőrzött adatokból azt, hogy ki az illető. Ez pedig a bíróságok előtt is lehetővé tenni azt, hogy különböző intézkedéseket hozzanak. Egy ilyen fajta monitorozás véleményünk szerint különösen, különös mértékben sértheti az egyének internetes jogait, illetve a kommunikáció bizalmasságához való jogot. Ez egy aránytalan megközelítés, és ezt figyelembe kell venni, hogyha az Európai Unió jogszabályait nem tartják tiszteletben. Értékelni kell tehát, hogy az aktát követően meghozandó intézkedések arányosak-e az IP jogok végrehajtásának védelmével. A bíróság rámutatott számos ítéletben, beleértve a legutóbbiban is, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a tulajdonhoz való jogok, illetve az adatvédelemhez, a magánethez való jog között. Meg kell jegyezzem azt is, hogy nem egyértelmű, hogy a digitális fejezet az aktában alkalmazandó-e a mm, nagy horderejű jogsértésekre nézve. A 23-as cikk meghatározza a kereskedelmi e, fajta célokat, amikor jogsértésekre kerül sor, de nem egyértelmű, hogy ezt alkalmaznák-e az olyan intézkedésekre, amelyek az internetre vonatkoznak. A kereskedelmi fajta kritériumok definíciója nem kielégítő az EU szemszögéből nézve, és örültünk volna annak, hogyha az aktából egyértelműen kizárták volna ezt, és a digitális fejezetből is kizárták volna az olyan cselekvéseket, amelyeket magánfelhasználók hajtanak végre, nem nyereségszerző céllal. A 27.3-asban szereplő intézkedések már eleve léteznek a vonatkozó irányelvben, de itt a specifikus biztosítékokról van szó, és mindezt ellenőrizni kell az igazságügyi hatóságok fellépése előtt. A bírónak pedig elemeznie kell, értékelnie kell az intézkedés arányosságát. Tehát ezen biztosítékok nem szerepelnek elő egyértelműséggel az aktában. És mindezt a, az extra végrehajtás szempontjából is figyelembe kell venni. Ugyanígy foglalkoztunk az önkéntes együttműködési mechanizmussal is, amelynek keretében az internetes szolgáltatókat felkérik arra, hogy szűrjék a tartalmakat, és véleményünk szerint ez túl megy azon, amit az internetes szolgáltatók a jogszabályok értelmében megtehetnek, és a bíróság esetjoga is rendkívül egyértelműen fogalmaz az ilyenfajta korlátozásokról, amelyek a szolgáltatókra vonatkoznak, és arra, hogy mennyiben léphetnek fel a szellemi tulajdonjogi jogsértésekkel szemben. Végezetül pedig a legitim aggályokat figyelembe vesszük, biztosítani kell a szellemi tulajdonjogok védelmét, de azt is belátjuk, hogy nemzetközi szinten fokozottabb együttműködésre van szükség. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy Szóval egyértelműen fennáll annak a kockázata, hogy ez a konkrét megállapodás az akta a jelenlegi megfogalmazásában az európai keretet a jövőben befolyásolhatja, és a jelenlegi IP jogszabály keretet is érintheti. A bíróság véleménye arra fogja a hangsúlyt helyezni, hogy a megállapodás összeegyeztethető-e globálisan nézve az egyéb rendelkezésekkel, nem csak az adatvédelmet tartjuk szem előtt, teljes mértékben tiszteletben tartjuk az önök értékelését, az önök véleményét. Engedjék meg, hogy megjegyezzem, hogy az adatvédelmi biztos elhamarkodottnak tekinti azt, hogy már most egy megá- nemzetközi megállapodás szülessen az ilyen elvekről, a szellemi tulajdonjogokról, ezek végrehajtásáról, amikor európai szinten nincs még ugyanebben a témában konszenzus és engedjék meg, hogy megjegyezzem azt is, hogy azon eszközök, amelyeket kilátásba helyeztünk, az szellemi tulajdonjogok érvényesítése érdekében, mert ezeket teljes mértékben érvényesíteni kell. Ez véleményünk szerint nem szabad, hogy az alapvető jogokat és szabadságokat sértse. Köszönöm a figyelmüket. Uh, I have a... Köszönöm szépen, többen kértek szót. Nem mindegyik frakció. Buzotil Lúria szó a frakciók sorrendjében. Köszönöm, elnök asszony. És az Európai Adatvédelmi Biztosnak szeretném megköszönni ezt az egyértelmű beszámolót. Kettő témával szeretnék foglalkozni, konkrétan ami a beszámolójában szerepelt. Az egyik az a lehetőség, hogy mi az ISP-k szerepe lehetősége, az egyedi internetfelhasználók megközelítések tekintetében, és hogy vizsgálhatják az ő tevékenységüket. Aztán, ahogy mondta, hogy a, nem volt sikeres az, hogy az egyéni nem profit célú internet felhasználókat kizárják a hatályból, hiszen aránytalan lenne a büntetés az egyéni felhasználók számára. Ez kettő nagyon komoly aggály, ezeket meg kell komolyan vizsgálni. A következő a kérdésem. Az akta, ugye nagyon jól tudja ön is, hogy egy eléggé általánosan fogalmazó dokumentum, és tele van úgynevezett mély megengedő rendelkezéssel. Ezzel a két témával kapcsolatban is, amiket említettem. Miért feltételezi, hogy az aktát végrehajtó tagállamok meg fogják szegni az EU szabályokat, és miért nem teletelezik azt fel, hogy teljes mértékben meg fognak felelni az EU intézkedéseknek. Pontosan azért, mert ez egy mély, egy lehetséges témákat tartalmazó intézkedés. Ezt önmagában kifejezi. Valamit meg lehet tenni, de ez nem kötelező. Mert az önkövetkeztetés úgy tűnik számomra, hogy az, hogy a tagállamok valójában úgy fognak fölépni, hogy meg fogják szegni az EU szabályokat, az EU jogot. Nem vagyok meggyőződve erről. Miért feltételezi ezt? Miért feltételezi, hogy a tagállamok meg fogják szegni az EU jogot? Köszönöm. Rojtova asszony. Taky chci poděkovat za tady tuto prezentaci a... Köszönöm szépen, én szeretnék köszönetet mondani azért a beszámolóért, és azért, mert lehetőségünk nyílt arra, hogy tájékozódjunk erről a témáról. Az ön jelentése egybeesik számos szakértő évek óta ismert véleményével, a szakbizottságunk fontos feladatot vállalt. A bíróság nem fog itt jogsértést vizsgálni. A szakbizottság hatáskörét az a prioritás határozza meg, hogy ezen jelentésben valamennyi okot bevonjunk, amelyek amellett szólnak, hogy miért támogatjuk ezt a megállapodást. És a polgárjogokba való beavatkozást is meg kell állapítanunk ebben a szövegben. Tudatában vagyunk annak, hogy a megállapodásban nem csupán homályos általános pontok vannak. Itt a szakértők részéről voltak fenntartások, és egyes szabályok túlságosan általánosak. A cseh köztársaságban az a helyzet, hogy bizonyos tartalmakat, illetően más szabályok érvényesülnek, Franciaországban szigorúbbak a szabályok. Most mozgásteret teremtettek a különböző értelmezési lehetőségekre az egyes tagállamokban. Érdekelne, hogy önöknek, illetve a többi kollégának az a, vélemény, az -e a véleménye, hogy ezen megállapodás támogatóinak az az érzésük, hogy mégiscsak lehetséges lenne a végrehajtás értelmében ezeket a vitatott pontokat megoldani. Nekem egyébként nem ez a véleményem, de azt hiszem, hogy a jelentéstevőnek is az a véleménye, hogy ez fontos, és ez a lépés a kérdések megoldásához vezethet. Köszönöm. Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És szeretnék köszönetet mondani a beszámolóért, a munkáért. Meg kell, hogy mondjam, szinte soha nem értek egyet az önök értékeléseivel, a jelentésekkel, amiket kiadnak. Soha nem vagyunk eléggé tudatában a lehetséges következményeknek, amikor bizonyos lépések történnek. Ebben a konkrét esetben elmondanám azt, hogy az a tény, hogy ön egy részletes elemzéssel állt elő, hogy mi is történhet, hiszen itt értelmezési kérdésről van szó, amikor a jogalkotást alkalmazunk. Számunkra ez nagyon nagy segítséget jelent, nagyon hasznos, és anélkül, hogy most belemennék a részletekbe, és belemennék abba, hogy az előadó mit is fog majd a véleményében lefektetni, azért elmondanám, hogy van egy sor olyan téma, amelyet ön az értékelésben említett, és ami egyértelműen az bizonyítja számunkra, hogy valójában megszegjük az alapjogi kartát, az Európai Unió alapjogi kartáját, ha egyetértünk, ha megkötjük ezt a megállapodást, az akta megállapodást, vagy egyetértünk vele. Nagy segítség számunkra ez a vélemény különösen azért emelem ezt ki, nem csak a, amiatt az aspektus miatt, mindenki úgy gondolja, hogy meg fog történni az interneten a jogsértés. Az emberek annyira félnek attól, hogy a felhasználók bármit is megtehessenek, ezért az öncenzúra alkalmazása esetleg célozható lenne az interneten, de nincs elég garancia a méltányos eljárásra vonatkozóan, és ez egy nagyon komoly kérdés. Emlékszem arra, hogy a parlament, amikor az elemi tulajdonjogok kérdéseiről és annak védelméről tárgyalt és folytatta a vitát, akkor nagyon is odafigyeltünk a legális, a törvényes garanciákra, vagyis a jogorvoslathoz és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés témájára. Úgyhogy nagyon meggyőző volt a beszámolója, és köszönöm. Köszönöm. Látom, hogy az előadó is szót kér, de majd utoljára adnám meg önnek a szót. Ábrecht úr. Köszönöm. Köszönöm a jelentést is, amit úgy érzek, hogy nagyon sokat segített az adatvédelem kérdése. A vitában eddig még nem játszott olyan nagy szerepet, sokkal inkább a megfelelő mértékű védelmi jogokról volt szó szellemi tulajdon tekintetében a szerzői jogoknál, és a megfelelő végrehajtási intézkedésekről. Ezek természetesen nem ami nem szerepel itt ebben a megállapodásban, és ezt nem csak az önök szakvéleménye, hanem korábbi szakvélemények is megfogalmazták. Két kérdésem lenne az adatvédelemmel kapcsolatosan. Az akta elfogadása megállapodásként az adatvédelmi rendelkezést, amelyet jelenleg dolgozunk át az EU-ban, Nos, mennyiben keletkeznének az akta elfogadásától átfedések, illetve pontatlanságok, tisztázatlan területek az adatvédelem a szolgáltatók vonatkozásában, az IP címek és más területek esetében lehet ez lényeges, és talán ott korlátozódik ez az akta által. Amit szintén fontosnak tartottam, az a megállapodás, hogy alapjogi sztenderdeket ehelyütt nem ö, fogalmaztak meg kielégítő mértékben. Az lenne a kérdésem, hogy milyen konkrét területeken nincs megfelelő szabályozva az alapjogok kérdés ebben a megállapodásban. Elnök, köszönöm, Ernst asszony. Köszönöm. Az IDPS irányában mondom, hogy osztjuk véleményüket a megállapodás túlságosan korai, és ez ebben a formában teljes mértékben elfogadhatatlan. Nem csupán a hiányzó konszenzus okán itt a parlamentben, hanem ezen túlmenően is ö, problematikus ez. 12 állam nem ratifikált, a tömeges tiltakozások voltak ellene, éppen ezért komolyan el kell gondolkodnunk arról, hogy egész egyszerűen tovább haladhatunk, és azt mondhatjuk, hogy nekünk ez teljesen mindegy, ez így marad. Nos, én ezt nagyon nehéznek tartom. A GUE frakció nevében osztjuk az ön által felvetett kulcspontokat. Ezek azok a pontok, amelyeket vártunk is a véleményét, véleményüket illetően mi is kritikával illetjük ezeket. A harmadik dolog a mai vita kulcspontja, tehát az erős beavatkozás a lényeges jogi garanciákba, a jogvédelem nincs biztosítva. Például a kártérítés szabályozása, a méltányos eljárás, az arányos eljárás lebonyolítása ezen területeken az akta nem ad megfelelő szabályozást. Ezen kérdésektől eltekintve az, hogy itt szabadsági jogokat érint ez a megállapodás, mindenki ismeri az ezzel kapcsolatos vitát. Egyáltalán nem is beszéltünk erről. Itt a Libes szakbizottságban csak egy bizonyos részről ejtünk szót. A többi részről még nem vitáztunk az egészségügy területén, mert ez nem a mi területünkhöz tartozik, de hogyha az egészet megvizsgáljuk pontosabban, akkor elmondhatjuk, hogy felelőtlenség folytatni a munkát ezzel a megállapodással. A jelentéstevő által ö, említett határidőt illetően, nos, betarthatjuk ezt a határidőt, 2010 óta zajlik ez a vita, és hogyha valaki ezzel már foglalkozott, akkor nem csodálkozhat, hogy most ilyen gyorsan le kell ezt bonyolítani. Az utolsó mondat, az aktáról gyakorlatilag már szavaztak, még ha nem is a parlamentben, hanem az utcán az emberek. Azt hiszem, hogy ezt valóban figyelembe kell vennünk, a polgárok ö, tiltakozását. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Világos tehát, hogy frakciónk semmi esetre sem lát alternatívát ezen törvényt illetően, akkor sem, amikor a szerzőjogok kérdéséről esik szó. Köszönöm, úgy látom, hogy még egy képviselő kért szót, Malinov úr. for Szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon egyértelmű volt a beszámolója úgy látom, hogy egy néhány kritikus értelmezési kérdése koncentrálódik a lényeg. Szeretnék föltenni olyan kérdéseket, amelyekre csak igen vagy nem kérem, hogy választ adjon. Mert nem akarok még egy félreértést, félreértelmezést. Ön azt mondja, hogy az egyének részéről nem profit egyéni célra lefolytatott tevékenységeket lehet, hogy meg fogják célozni az akta rendelkezései alapján a hatóságok. Tehát, hogy van erre lehetség, nem azt mond, lehetőség, nem azt mondom, hogy kötelező számunkra, de ez egy nagyon nagy számú kérdést, problémát, kritikát fog felvetni. Tehát maga azt mondja, hogy tényleg a releváns hatóságoknak lesz erre lehetősége? Köszönöm. Közben azt látom, hogy a bizottság is szeretne hozzászólni. Kérdést szeretne föltenni az adatvédelmi biztos számára? Vagy választ akar adni valamelyik kérdésre? Uh, no, we would just like to have... Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a saját kezdeti reakciónk a véleményre mi volt, hogy ezt ismertessük uh, önökkel. A elnök asszonyra bízom, hogy mikor adja meg ezt a lehetőséget. Tegye meg most, és röviden, tömören fogalmazza meg a megjegyzéseit, kérem, és akkor utána Butarelni úrnak megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony! A mai vita is hangsúlyozza és mutatja, hogy mennyire fontosak ezek a témák, és eh, ahogy a biztos is több alkalommal hangsúlyozta, mennyire fontosak ezek a kérdések, miért kell pontosítást elérni nagyon sok témában. Néhány fontos téma szerepel a véleményben a számunkra, komoly kérdések ezek, alap jogtechnikai szempontból is, és szeretném röviden elmondani, hogy miért vannak ilyenfajta aggájaink. A vélemény arra a következtetésre jut, ami két feltételezésen alapul. Az egyik, az vélemény rendszeresen elkerüli az utalást a megállapodásban szereplő specifikus intézkedésekre vonatkozva, méghozzá a preambulumban és egy sort cikkben is konkrétan az intézkedés foglalkozik az adatvédelmi kérdéssel és az arányossággal. Néhány előttem szólóhoz hasonlóan én is szeretném elmondani, hogy abból a feltételezésből indul ki a vélemény, hogy amikor értelmezésre kerül sor a megállapodás tekintetében, akkor nem csak az EU jog megsértésével történik a végrehajtás, hanem magát az aktát is meg fogják sérteni. Ha ebből az alapból indulnak ki, akkor nem nehéz arra következtetésre jutni, hogy a megállapodás problémás de ez annyira nem meglepő. Néhány példát szeretnék említeni, ígértem, hogy röviden fogalmazok. Az egyik feltételezés a jelentésben, hogy a 16 oldalban sehol nincs utalás a megállapodás, adatvédelmi megállapodás kulcsintézkedésekre. Ez egy adatvédelmi témáról szóló vélemény, konkrétan adatvédelmi kérdésekkel foglalkozik, de nincs pontos utalás adatvédelmi intézkedésekre. Ez az első megjegyzésem. Még egy példát szeretnék mondani. Ha kivesszük az egyik példát, a 27-es pontja a megállapodásnak, ezt példaként használják. Hogyha 27 per 4-est elolvassák teljesen végig, és nem csak szelektíven a cikk egy részét, akkor látni fogják, hogy ebben az szerepel, hogy az egyik félnek van arra lehetősége, és itt van egy fontos szöveg, a saját törvényeinek és szabályainak megfelelően stb. Tehát a végrehajtás során a, a saját jognak és a saját szabályoknak megfelelően kell eljárni. És ugyanebben a bekezdésben a, a szerepel, a rendelkezések végrehajtása úgy kell, hogy történjen, hogy az lebontsa az akadályokat, az elektronikus kereskedelem elől, stb. nem ez a fontos rész, hanem konszisztens kell, hogy legyen a félnek a jogaival, a szabad véleménynyilvánítás, a méltányos eljárás és a magánélethez való jog alapszabályai tiszteletben tartva. Viszont egyszer se, nem egyszer-kétszer, hanem háromszor szerepel a 27-esben ez az elv. És ezek az elvek érnek, de a vélemény viszont nem utal ezekre, szelektíven kiveszi a rendelkedés, rendelkedés bizonyos részeit, és a többi részeit ignorálja. Mi tanulmányozni fogjuk még a véleményt és a megállapodást, és majd reagálni fog a bizottság, de jogtechnikai szempontból ez az első alkalom, amikor egy ilyen nagyon szelektív dokumentum van előttünk, és szándékosan elkerüli a megállapodás kulcsfontosságú rendelkezésére való utalást, és így vonja le a következtetéseket. Köszönöm, ez nem igazán kérdés volt, mindegy. Rajta asszony szeretne megint hozzászólni? Chtěla zeptat komisi, mě totiž vrtá hlavou, eh, proč komise teprve poté, co... Az igazság az, hogy meglep az, hogy a bizottság miért eh, lép túl az Európai Parlamenten. Ebben az esetben akarják, hogy megvizsgálják ezt az európai jogszabályt, ezt a jogszabályt, hogy összeegyeztethető-e az európai jogszabályokkal. Két éve tapasztaljuk már a problémákat, de csak most a ratifikáció kapcsán kéri a bizottság azt, hogy sor kerüljön annak megvizsgálására, hogy összeegyeztethető-e ez az európai joggal. Nem tudom, hogy hogyan valósulhat meg a szellemi tulajdonjog védelme, a kalózkodás elleni harc egy olyan helyzetben, amikor a tagállamok másképpen ültetik át majd ezt a jogszabályt nem értem igazából, egy káoszt idézünk elő, ha a megállapodást végrehajtják, méghozzá egyéni tagállamokban meghozott döntések alapján. Elnök, köszönöm szépen, ha messzebenőleg egyetértek a véleményével, nem engedem meg, hogy a bizottság erre válaszoljon, mert a 10 perc már csak, áll, már csak rendelkezésünkre, viszont az adatvédelmi biztost is szeretnénk meghallgatni, hogy reagáljon az elhangzottakra, úgyhogy megkérnénk, hogy röviden válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a különböző kérdések többé-kevésbé kapcsolódnak egymáshoz. Úgyhogy röviden ezt összefoglalnám. Köszönöm Buzutil úr hogy ilyen körültekintő elemzést hajtott végre. Nem mondtam azt, hogy a megállapodás mint olyan szembe megy az Európai Unió jogszabályaival, vagy lehetővé teszi a jogsértést. Ez szerepel a véleményben is. Én azt mondtam, hogy megnyitja a kapukat ezelőtt, lehetővé teszi a nemzeti szintű mm, feldarabozott megközelítések előtt. Nincs még Európai Unió szinten konszenzus ezekben a kérdésekben, és nem ignorálhatjuk azt sem, hogy függőben van még a vita az irányelv felülvizsgálatáról. Számos ügy van, nem csak uniós, hanem nemzeti szinten is a bíróságok előtt. Vannak olyan országok, ahol egyfajta tendencia figyelhető meg, pontosan az ilyen monitorozás irányában a szakértőink, a szakértőink rendelkezéseikre állnak a különböző rendelkezések megvitatása véget. Egy ilyenfajta megállapodás kell, hogy tartalmazzon olyan rendelkezéseket, mint amilyenek a négyes cikkben szerepelnek, és amely leszögezi, hogy az Euró EU-s jog sérelme nélkül, az adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül. A probléma az, hogy azt kell megnéznünk a gyakorlatban, hogyan működnek a különböző rendelkezések. Még mielőtt az Európai Adatvédelmi Hatósághoz csatlakoztam volna, nemzeti szinten elfogadtunk egy, egy jogszabályt a Peppermint ügyben, és itt van egy olyan gyakorlat, amelynél azt figyelhetjük meg, hogy a jog birtokosai és az internetes szolgáltatók is csak egy lehetőséggel bírnak, hogy alkalmazzák ezt a jogszabályt méghozzá úgy, hogy masszív monitorozás vegye kezdetét. Ez a peer-to-peer -peer hálózatokra vonatkozott. Ez azt jelenteni, hogy monitoroznák a harmadik felek közti kommunikációban folyó információt ez pedig egyéni felhasználókat érintene, és ez elkerülendő. Egyszerűen meg tudnám válaszolni tehát a kérdését, méghozzá úgy, hogy azt mondanám, hogy mi történik akkor, ha európai internet szolgáltatók harmadik felektől egy kérést kapnak. Én azonban arra szeretnék összpontosítani, hogy hogyan működne ez a rendszer. A kérdés tehát az, hogy a 27-es cikk 3-as bekezdése és konkrétabban a 27 4 es cikk hogyan működne, anélkül, hogy a jól ismert elvek sérülnének. Ez egy fontos kérdés. Egy szolgáltató, őt köti a bizalmasság elve, a bíróság előtt, amikor igazságügyi, amikor bírósági eljárás veszi kezdetét, akkor fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen a megközelítés. Ugyanakkor a tapasztalatból arra következtethetünk, hogy számos ügy abból indul ki, hogy a jog birtokosai széles körű monitorozást kezdeményeznek. A legutóbbi ügy, ha ezt nézzük, akkor felmerül egy másik probléma is, az adatvédelem és az adatok megőrzése között. Ugyanis egyes adatok, amelyeket a szolgáltatók felhasználhatnak, és a jog birtokosai is, ezeket bizonyos rendészeti célokból őrzik meg, ezek pedig a büntető jogeljárásokhoz kapcsolódnak. Ez tehát egy problémát vet fel a polgári bíróságok előtt is, hogy hogyan használják fel ezen adatokat. A helyzetet tehát elvben egyértelmű és egyszerű értelmezni, hogyha az offline környezetet nézzük, az utóbbi hat hónap során megőrzött adatokkal kapcsolatban. Probléma merül fel azonban akkor, hogyha arra kérnek egy szolgáltatót, egy polgári bíróság előtt, hogy fedje fel az ilyen adatokat. Hogyan tudja a jog birtokosa, hogy jogszerű ez az eljárás, hogyan tudja ő azonosítani az előfizetőt, anélkül, hogy az adatvédelmi jogszabályokat megsértené. De egy másik kérdés is felmerül, amikor ezen kérdésekről beszélünk, hasonló kérdéseket veszünk figyelembe. A 2258 as irányelv ugye amikor azt jóvá hagytuk, az összes esetben ez a szakbizottság fontosságú szerepet töltött be, egyértelmű szabályokat kért, a szükségesség, az átláthatóság, a jogszerűség érdekében. A kérdés tehát az, hogy miért legyünk egyértelműek, rendkívül egyértelműek bizonyos területeken, és miért fogalmazunk ilyen általánossággal más kontextusokban. Képesek vagyunk-e arra tehát, hogy elfogadjunk egy ilyen fajta kétértelműséget a rendelkezéseknél? Olyan rendelkezések, amelyek a mint a 27.3-asban az együttműködésre helyezik a hangsúlyt. Hogyan lehet ezt megoldani úgy, hogy a 2002 per 58-as irányelv 15-ös cikke ne sérüljön. Tehát egyetértek önökkel abban, hogy közvetlen jogsértés nem következik be ebben a rendelkezésben. A kérdés azonban az, hogy hogyan értékeljük azt, hogy ezen rendelkezések a gyakorlatban hogyan működnének. Elnök, köszönöm szépen, és akkor ezzel vissza is térnénk Buzutil úr eljárásbeli kérdéséhez. Elnök asszony, nagyon egyetemű az ellentmondás a bizottság részéről ebben a véleményben. Kérném, hogy a bizottság írásban reagáljon megfelelő határidővel, még mielőtt az előadónak véglegesítenie kellene a jelentését, mert valószínűleg más lesz a vélemény, és más lesz a maga a jelentés is, hogyha megkapjuk ezt. Elnök, teljesen egyetértek ezzel. Butarelli úrat már meg is kérdeztem, hogy írásos fejezést kaptak-e a bizottságtól. Egyetemen nem. Úgyhogy nagyon hasznos lenne, hogyha írásos részletes beszámolót kaphatnánk a bizottságtól, és így tudnánk értékelni az egyes témákat. Látom a bizottság bólogat, úgyhogy feltételezem, hogy elfogadja ezt a kérést a LIBE részéről. Ezzel visszatérnénk a jelentéstelvő végső összefoglalójára, és ezt követően a koordinátorokat arra kérem, hogy két percig még maradjanak itt, mert meg kell oldanunk az ütemezési kérdéseket. Köszönöm, elnök asszony! rövid leszek, kevés az idő. Először is szeretnék köszönetet mondani az adatvédelmi biztosnak, hogy eljött, és hogy bemutatta a véleményt. Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy Butarelli úrnak személyesen köszönetet mondjak, hiszen nagyon szoros és átfogó az együttműködésünk ezekben a témákban. Fontos, hogy számíthatunk az véleményére, az adatvédelmi biztos véleményére. A vélemény nagyon értékes, és természetesen teljes mértékben tiszteletben fogom tartani, amikor a munkánkat itt a LIBE bizottságban végezzük. Amit elmondott Butarelli úr, annak alapján úgy értelmezzük, hogy ön is csatlakozott azokhoz, nagyon sokakhoz, akik hatalmas agályaikat fejtették ki az aktával kapcsolatban. De Azért szeretném, hogyha azt gondolhatnám, ha már gondolkodhatnánk a következő lépésen, reálisak kell, hogy legyünk. Mindannyian megértettük azt, hogy az akta ilyen vagy olyan módon, ha ezt a szót használhatom, politikailag halott. De valamire szükségünk van, akkor az akta helyett fontos, hogy már most kezdjünk meg gondolkodni ezen, kezdjük meg a vitáinkat, és a tekintetben, hogy mi is lesz a megfelelő lépés, vagy mi lenne a jogos, korrekt, új akta idézőjelben. Ebben a kontextusban gondolkodva úgy gondolom, hogy az együttműködés az adatvételmi biztossal és az ügynökségével nagyon fontos lesz a számunkra, nem, fogom, nem fogok engedni a csábításnak, hogy megkérdezzem az adatvédelmi biztos, hogy mit gondol arról, hogy mire lesz szükség egy jó aktához, mert állandóan arról beszélünk, hogy mi a rossz az aktában. Szerintem azért gondolkoznunk kéne azon is, hogy mire lesz szükség ahhoz, hogy egy jó aktánk legyen, ezt majd esetleg egy más alkalommal meg tudjuk tenni. Butarelli úr, még egyszer szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. Javaslom, hogy most erre ne reagáljon, vagy nagyon gyorsan, esetleg egy jövőbeni vita témájaként hagyjuk ezt meg, nincs is a napirenden. Lezárom az ülést, május 8-án 9-kor lesz a következő ülésünk. És kérem a koordinátorokat, hogy jöjjenek ide, tolmácsoknak is menniük kell az ebédszünet joguknak is megvan.